Chers collègues, bonjour. Kedves kollégák, sok szeretettel köszöntök mindenkit. A bizottság tagjainak nagy része megérkezett, úgyhogy megnyitom az ülést. Az ülés célja a kibocsátás méréssel kapcsolatos vizsgálóbizottság bürójának a megalakítása, az elnök megválasztása és az alelnök megválasztása a parlament házszabályának idevágó szabályai szerint. Természetesen először az elnököt fogjuk megválasztani, és utána az alelnököket. Néhány dolgot hadd mondjak el. Vannak póttagok, Vin van de Kamp úr, aki Klún asszonyt fogja helyettesíteni, aztán Montero de Aguiar asszony, asszonyt helyettesíti Gambusz úr a néppárt részéről. A szocialistáknál Massimo Paolo t Nicola Danti helyettesíti, az ENF-nél pedig Gian Mayert Marlo Borgézió fogja helyettesíteni. Ezeket az információkat kaptam meg, azt hiszem, hogy mindenki érti, nincs probléma. Szeretném megnézni azt, hogy, illetve szeretném verifikálni azt, hogy mindenkinek megvan-e a szavazókártyája, mert erre szükség lesz. Akkor tehát a kvórumot is meg kell határoznunk, 12 tagnak kell itt lenni, ez megvan, ezzel semmi probléma nincsen, többen vagyunk, mint 12-en, úgyhogy most az elnök jelölteket szeretném sorra venni. Ki jelölteti magát elnöknek ebben a vizsgálóbizottságban? Tessék, megadom a szót. Thank you very much, Madam Chair. Um, on... Köszönöm, elnök köszönjük a szociális demokrata frakció nevében Kathleen Fram Bremtet szeretném javasolni, mint elnököt. Köszönöm szépen, van egyéb eh, jelölés? Karin túl. Eh, merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ház szellemének és az együttműködés szellemének megfelelően a néppárt nem ellenzi Van Bremt asszony jelölését a szakbizottság elnöki posztjára mind a mellett világosá szeretném tenni azt, hogy a néppárt megtesz mindent annak érdekében, hogy megakadályozza azt, hogy ezt a bizottságot egy boszorkány üldözési szerzeti alakítsuk, az ipar ellen, vagy a dízel technológia ellen, hiszen Európának ez a világversenyben előnyt jelent ez a technológia. Nem szabad az ipart a közvet ellen fordítani és így beállítani. Európának szüksége van az iparra, a munkahelyekre, ezt kell összeegyeztetnünk a környezet érdekeivel, ez a mi feladatunk. Ja, merci, alors. Köszönöm szépen. Jó, akkor a szocialista frakció Fanbrent asszonyt jelöli. Fanbrent asszonytól kérdezem, hogy elfogadja a jelölést. Igen, elnök asszony, elfogadom. Nous avons, euh, donc nous allons Euh, euh, Akkor ezzel megállapítottam, hogy a jelölt benyújtotta a vagyonnyilatkozatát, ezzel kapcsolatban nincsen semmi probléma. És ezzel megválaszthatjuk, mivel csak egy jelöltünk van. Azt javaslom, hogy szavazzuk őt meg, tapsal, közfelkiáltással fogadjuk el az ő jelöltségét. Senki nem kért titkos szavazást, úgyhogy ezzel Fabrent asszonynak gratulálok. Ez egy brilliáns és gyors eredmény volt, és kérem, hogy foglaljon helyet itt az elnöki székben. Az én szerepem ezzel befejeződött. Good morning, uh, dear colleagues. Um... Jó reggelt, kedves kollégák! Nem fogok most nagy beszédet tartani, ám szeretném kifejezni hálámat minden politikai frakció támogatásáért. Biztosíthatom önöket, különösen a néppárti kollégákat, de a többi képviselőtársamat ebben a nagyon fontos szakbizottságban, nagyon átlátható módon fogok dolgozni, nyíltan fogok elnökölni, úgy az, az elnökséggel, mint a koordinátorokkal és minden egyes taggal, hogy biztosítsam azt, hogy észszerűen működő vizsgálóbizottságként működjünk, biztosítva azt, hogy hatékonyan tudjunk dolgozni, és elérjük azt, ami a célunk, azaz biztosítsuk azt, hogy jövőben jobban hajtsák és hajtassák végre az európai jogszabályokat. Köszönöm szépen! Most pedig feladatunk az alelnökök megválasztása, ahogy ezt korábban is elmondtuk, szavazat szám megvan. Ehhez szeretném megkérdezni, ki jelölt elnézést, második, elnézést, még nem szoktam hozzá elnöki tenni, az első alelnöki posztra kit jelölünk. Köszönöm. Köszönöm. Ivo Belefet jelöljük a néppárt részéről. Thank you very much. Köszönöm szépen. Belet úr. Egyetért a jelölésével? Igen, elnök asszony. Van-e további jelöltünk más frakció részéről? Nincs. Akkor a szakbizottság számára elfogadható, hogy közfelkiáltása nevezzük ki. Ivó, ha lennél szíves idejönni. Hollandul is lehetne mindezt lefolytatni, de hát Well, it's Flemish, but... Um... Pontosabban ilyen flamandul. Okay, then I can go. No, akkor mehetünk tovább a második alelnök megválasztása. A következő feladat. Van-e jelöltünk? Köszönöm. Az ECR nevében Mark Demeslakert szeretném jelölni. Do you... De, Demeslaker úr, egyetért jelölésével? Természetesen egyetértek vele, kedves kollega. Van-e további jelölt más frakció részéről? Nincs. A szakbizottság közfelkiáltással elfogadná? Köszönöm, Mark, parancsolj! száradj közénk. Still, yeah. no, the Flemish Parliament. <laughs> a flamand parlament kezd összeállni. But this is not the natural coalition of the Flemish uh, De nem az igazi koalíció a flamand rendszer, szerint talán a jövőben. De pst. Other... No. Can I now move for the election? Akkor haladjunk tovább. A harmadik alelnök megválasztása feladat. van a jelöltünk? Please. Dear Chair, dear... Kedves elnök asszony, hölgyeim és uraim, a GUE Katerina Konyecsnát javasolja, azért is, hogy kiegyensúlyozottak legyenek a nemi viszonyok, illetve a nyelvi viszonyok. Use that language. Nos, hát az ő nyelvén nem tudom üdvözölni. Egyetért a jelölésével? Elfogadja? Van-e más jelölt a harmadik alelnöki posztra? Nincs. Akkor szintén közfelkiáltással lehet megválasztani őt is. És kérem, hogy fáradjon fel ide az elnöki asztalhoz. absolutely. <laughs> okay, can I go for the election of the last and the... Na most akkor az utolsó, tehát negyedik alelnököt választjuk meg. Eckhout úr. Jó reggelt, jó reggelt. Jó, hogy ennyi a holland nyelvű. Most, most az más javaslunk, mi zöldek örömmel Karima Delit szeretnénk negyedik alelnökként jelölni a szakbizottság élére. Fogadja el Deli asszony ezt a jelölést? Igen, elfogadom. Are there any other, um... Más jelölt a negyedik helyre nincs, akkor ismét közfelkiáltással választhatjuk meg. Well, colleagues, um... kedves kollégák, meglepően és csodálatra méltóan egyszerűen sikerült megválasztanunk a bürót, illetve az elnököt, négy alelnököket. Persze jöjjön föl ön is. Dear colleagues, um, the only thing that... Kedves kollégák! Már csak egy dolog tart vissza minket a kávézástól. Egy bejelentés a következő bizottsági ülésünkre kedden, március 22-én kerül sor, 3 órától 6.30-ig lesz az első rendes ülésünk. A koordinátorok és a bűró fogja meghatározni az év további részének a menetrendjét és a napirendjét. Nagyon nagy munka vár ránk az elkövetkezendő hetekben, mert meg kell állapodnunk a módszertanban, a meghívottakban, nyilván ezek a dolgok még alakulnak, az első ülés, ahol ezt megtehetjük, a koordinátorok ülése, amelyre jövő csütörtökön március 10-én Strasbourgban kerül sor 10 órától a szavazás előttig és a titkárság nyilvánvalóan mindenkit tájékoztatni fog ezekről a dolgokról, de már most följegyezhetik a naptárukba azt, hogy az első rendes ülésünk március 22-én lesz, és nyilván a napirend lesz az első téma, illetve arról beszélünk, hogy hogyan is folytassuk le ezt a vizsgálatot, addigra nyilván beérkeznek majd javaslatok. I, yeah, the, of course, uh, to be able to set up... Ahhoz, hogy a koordinátorok ülését meg tudjuk tartani, minden frakciónak ki kéne választani a koordinátorát, és a titkárságnak jelezni, hogy kik a frakciók koordinátorai. Köszönöm még egyszer a jelenlétet, és legkésőbb március 22-én találkozunk.